Dear colleagues, can, you, can I ask you to take out uh, your... Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kezdjük is a mai ülésünket. Mostantól magyarul fogok beszélni. A pontunk a napirend elfogadása. A múlt szerdán e-mailben kiküldött tájékoztatás alapján az EU 2013-2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának értékeléséről szóló jelentés szavazását július 13-ára halasztottuk. Ha nincs ellenvetés, elfogadhatjuk a módosított napirendet? Úgy látom, nincs, na, ö, nincs ellenvetés, ezért tekintjük a napirendet elfogadottnak. Az elnök közleményei. A mai napon a tolmácsolás a következő nyelveken biztosított, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, finn, cseh, észt, litván, lengyel, szlovák, magyar, szlovén, bolgár és román nyelven. Emlékeztetem Önöket, hogy a mai ülés élőben követhető az Európai Parlament honlapján. A 2016. április 25-i koordinátori ülés határozatai val kapcsolatosan szeretném bejelenteni, hogy a 2016. április 25-i koordinátori ülés határozatait, amely minden bizottsági tagnak április 27-én e-mailben kiküldésre került, elfogadottnak tekinthetjük, mivel semmilyen ellenvetés nem merült fel április 29-i határidőn belül. Következő napirendi pontunk a szavazás. A mai napon egy véleményről szavazunk, külön szavazólista alapján. A KKV-k finanszírozásához való hozzájutása és a tőkepiaci unióban a KKV-k finanszírozás sokféleségének növelése. Az előadó Luigi Morgano, aki sajnos nem tud itt lenni. Az illetékes bizottság az ECON, a véleménytervezet 2016. április 19-én került megvitatásra, a módosítások benyújtásának határideje április 26-a volt, 48 módosítást terjesztettek be, és 6 kompromisszumos megoldás született. Rátérhetünk-e a szavazásra, vagy szeretne valaki hozzászólni az előadón nevében, aki jelenleg nincs itt? Ha nem, akkor térjünk rá a szavazásra. Tehát az első négyes módosító, amendment number four, in favor. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító. Elnézést, ezt visszavonták. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as módosító két részben, első részről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész így okafogyottá vált, 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhete mellette. Két tartózkodás, nem volt ellenszavazat, elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a szavazásban. Folytassuk akkor a napirendünket. Now I switch again to Hungarian. És most is itt magyarul folytatom. Következő napirendi pontunk a 2017-es évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazás a megtárgyalása. Az előadónk Bogdán Andrész Drojevski. A bizottságunkban 2017-es költségvetési eljárás a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló véleménnyel kezdődik, a költségvetés előadója 2016-ban is a költségvetés előadója volt. Mielőtt átadnám a szót, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a módosítások benyújtásának határideje holnap, azaz május 31-e, 12 óra. A szavazás a Kultbizottságban 2016. június 21-én lesz. Zdrojewski úr, átadom önnek a szót. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is mindenkinek szeretnék eh, köszönetet mondani a költségvetési kérdésekben. Az a helyzet, hogy messze menő egyetértés uralkodik. Nem csupán arról van szó, hogy valamennyien egyetértünk, hanem kölcsönösen támogatjuk egymás indítványait is. Tolmácsolási probléma van. Czy teraz, teraz jest ok? Now is ok? Most már működik? Működik? Czy teraz, czy teraz słychać tłumaczenie? Tak? Hallanak most? Powtórzę. Jest... Működik a tolmácsolás? Igen, jól hallanak. Akkor még egyszer elkezdem. Tehát még egyszer mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, minden egyes jelentésben, nem csupán a költségvetési kérdésekben. Az a helyzet, hogy általában egyetértünk, és a módosítóinkat is támogatjuk, és ez nagy mértékben megkönnyíti a munkámat. Szeretném kiemelni, hogy ma fontos tényezők állnak fenn, arra vonatkozóan, hogy a költségvetésre befolyást gyakoroljunk a következő évben. Ugye itt van a migrációs és a menekültügyi válság, valamint a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának kérdése. Mindegy, hogy most a kultúra, az oktatás vagy a képzés területéről van szó, gyakran ö, viták merülnek fel. Most nem ez a helyzet, vannak fontos programjaink, mint az Erasmus Plus, és bizonyos követeléseink a kifizetésekre vonatkozóan, amelyeket még nem eszközöltek, és van egy javulás hogyha most az én konkrét hozzájárulásomról beszélünk, és a más szakbizottságokéről a következőt szeretném elmondani. A kultúra támogatása területén a módosító indítványok formájában van támogatásunk, például az Erasmus Plus program mellett. Ne hagyjuk, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben ezen program unta, alul finanszírozott lesz, hogyha a jövőről és a mostani számokról beszélünk. Aztán itt van a Kreatív Európa, a harmadik rész, a kulturális együttműködés támogatásáról van itt szó nemzetközi szinten, és a Polgárok Európája program a másik terület. Mindig utalok arra, hogy az Európai Stratégiai Beruházási alap, tehát az úgynevezett Juncker terv a kultúrát is be kell, hogy vonja a támogatandó területek közé. És még két utolsó, ám nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy tavaly már vállaltunk néhány kötelezettséget, amikor a költségvetésről tárgyaltunk. Nagyon fontos, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés figyelembevétele tekintetben. Hogyha itt most ennek értékeléséről van szó, az Európai Bizottság által értékeléséről, nos, ezt az értékelést a bizottság egy hónappal elhalasztotta, és titkárságunk úgy döntött, a koordinátori megbeszélések keretei között, hogy a további lépésekről később cserélünk eszmét. De már most szeretném elnök asszony felvetni ezt a témát. Emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok valószínűleg dönteni fognak, akár a mai napon is a koordinátori ülésen erről a témáról, és az összes elem, amely megjelenik majd ebben a jelentésben, e, ez a következő napokban, ezek tartalma még módosul majd. Szeretnék utalni arra, hogy gyakorlatilag csak támogatást látok, akár a többi szakbizottság javaslatait illetően is, abból indulok ki tehát, hogy az összes szakbizottságbeli észrevételt figyelembe tudom venni. Köszönöm. Köszönöm szépen és most 30 percünk maradt a kérdésekre és a válaszokra. Először az árnyék előadóknak adnám meg a szót, majd a többi képviselőnek. Kérem a képviselőtársakat jelezzék, jelezzék, hogy ki szeretne szót kapni, hozzászólni vagy kérdezni a témával kapcsolatban. Az árnyék előadók két-három percet kaphatnak, a többi képviselőnek egy-két perc áll rendelkezésére. Nem szeretne senki hozzászólni? Az árnyék előadók közül. Mr. Maraga, please, the floor is yours. Sí, gracias, uh, Presidenta. Yo creo que tenemos... Uh... Köszönöm, elnök asszony. A költségvetési kérdésekben mindig ugyanaz a benyomásunk, mindig a jó szándékokról esik szó. Nagyon udvarias és művelt szavakat hallunk, azonban mindez nagyon nehezen ültethető át a gyakorlatba. Legalábbis a mi szemszögünkből, a Kulturális Szakbizottság szemszögéből. Azt tehát a helyzet, talán, hogy ez a kérdés nem is oldható meg európai szinten, nem képezi a hatáskörénk részét, és ezért a költségvetés területén csak korlátozott szerepet játszunk. Lehet ösztönözni, lehet programokat meghatározni, amelyeket talán végre lehet hajtani, de mindezek végrehajtás a tagállamok feladata. Ezért azt hiszem, amit a jelentéstevő javasol, az helyes, azt támogatni tudjuk. Van még munkánk a módosító indítványok, illetve a kompromisszumos módosítók kidolgozását illetően, és azt hiszem, hogy egyetértést tudunk majd kialakítani itt a szakbizottságban, hiszen kiinduló pontjaink igencsak hasonlóak. Talán még egy konkrét dolgot vetnék fel amiről majd az eszmecsere során részletesen vitázhatunk. Volt egy gond a kifizetésekkel, nem csupán az Európai Unió volt ennek oka, hanem a tagállamok is, és ezt a felelősséget még egyszer fel kell vetnünk, illetve ennek kedvezőtlen következményeit meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan hat mindez ki az európai források végrehajtására. Az Eurorasmus Plus-t illetően talán ez az első nagy európai program, Talán egyike azon kevés programoknak, amelyekkel az Európai Unió kedvező imázsát erősíteni lehet, de itt is szükség van ennek kibővítésére, támogatására, erősítésére. És mindez természetesen kiad majd a költségvetésre. Egy részről a szakmai mobilitást még némileg erősíteni kellene, hiszen hihetetlen, hogy éppen ezekben az időkben, amikor oly nagy egyenlőtlenségek uralkodnak Európában, például az iskola elhagyók számát, vagy a fiatalkori, fiatal munkanélküliek számát illetően, különös, hogy nem teszünk többet ezen program, program révén, hogy többet érjünk el ezen területeken. Aztán az is megmutatkozik, hogy a kisebb programok, a szociális jellegű, a civil társadalomra irányuló programok nagyon nehezen hajthatóak végre az Erasmus Plus keretei között. pontosan a nemzeti ügynökségekkel és tervekkel együttműködésben nem lehet elegendő mértékű szinergiát előállítani, illetve ezen intézmények nem elég rugalmasak a kívánt szinergiahatás eléréséhez. Aztán van még egy másik téma, amiről nagyon gyakran vitáztunk, mégpedig az egyszerűsítés témaköre, az eljárások egyszerűsítése hogy az Erasmus Plus programjai könnyebben, gyorsabban legyenek adminisztrálhatóak, és így a költségvetési forrásokat teljes egészében végre lehessen hajtani. És aztán még arra is emlékeztetnünk kell, hogy az FC még eh, nem töltötte be a feladatát, nem teljesítette a feladatát, nem indult még be megfelelőképpen. És egyes Erasmus programok helyszíni szereplői arról tájékoztattak minket, hogy ezeket a programokat nem lehet végrehajtani, egyes költségvetési számokat nem lehet kimeríteni. Gondolok itt például az Erasmuson belüli hitelekre, Nagyobb rugalmasságot kellene ezen a területen kialakítani. Nem lehetséges ugyanis az, hogy az Erasmuson belül pontosan ezeket a forrásokat ne lehessen végrehajtani, hogy ne lehessen ezeket helyesen alkalmazni, felhasználni vagy el tudjuk érni, hogy 100%-osan végre lehessen hajtani a programot, az összes költségvetési forrást felhasználva, vagy oly sok rugalmasságot engedélyezünk, amely lehetővé tesz, hogy ezen forrásokat más programokra lehessen átcsatornázni, ahol több eszközt le tudnak hívni a programok résztvevői. Lenne még több megjegyzésem is, de az eszmecsere során remélhetőleg lesz idő majd ezekre még részletesen kitérni. Például az Európai Ifjúsági Garanciára utalok, ezzel kapcsolatosan is bátor döntést kell majd hoznunk, hogy ez valódi programme váljon és betöltse eredeti célját. Köszönöm. Az árny árnyék előadók közül még esetleg Mr. Mr. Csontis kéri a szót? Eh, akkor eh, Sojdrova kolléganőnek átadnám a szót. Mr. Um, předsedkyně, já bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za jeho stanovisko. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak a véleményért. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény tulajdonképpen minden olyan fontos pénzügyi eszközt magába foglal, amelyel élhetünk, és amely fontos a mi szakbizottságunk számára. Az elmúlt három napban lehetőségünk volt a kölni látogatás során arra, hogy lássuk, hogy az Erasmus Plus valóban rendkívül fontos és hasznos eszköz. Láthattuk, hogy ezt a civil szervezetek, a polgárok, az iskolák is nagyra értékelik. Ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Erasmus Plus megfelelő finanszírozást kapjon. Meg kell állapítanunk a prioritási csoportokat, például a fiatal migránsokat, a szociálisan nehéz helyzetben lévőket, és mindenképpen támogatnunk kell ezt a véleményt, amely megfelelően helyezi el a hangsúlyokat. Vannak ezen kívül egyéb prioritások is, amelyek fontosak, és amelyeket reméljük, hogy a 2017-es évben meg tudunk majd valósítani. Éppen a bizottság részéről szeretne -e hozzászólni Mr. Feimeyer? Nem. Ezek szerint nem szeretne a bizottság hozzászólni. Köszönjük szépen, akkor lezárjuk ezt a napirendi pontunkat, és um, az előadó szeretne visszakapni a szót? Tak. Bardzo dziękuję e, także za te dwie opinie dodatkowe. Köszönöm szépen ezt a két kiegészítő véleményt, talán valamit még hozzáfűznék az, amit Margál úr mondott. Nagyon fontos az, hogy nagyobb rugalmasságunk legyen, különösen azon programoknál, amelyeknek kihasználása nagyon problematikus. Megpróbálom majd a véleményebe ezt a gondolatot beledolgozni, mert ez valóban fontos észrevétel. Szeretnék arra is rámutatni, hogy jó a javaslat a következő évekre, hiszen vannak itt valós kötelezettségvállalások, több finanszírozási eszközünk kell, hogy legyen azon programokra, amelyekért harcolunk. Talán nem olyan mértékben állnak ezek a források rendelkezésre, amilyen, mert mi ezt kívánatosnak tartanánk, de mégis több van. Meg kell néznünk a többi programot, és azt hiszem, hogy relatíve elégedettek lehetünk, ha nem is teljes mértékben. Szeretnék arra is rámutatni, hogy nagyon fontos, helyes tájékoztatási politikát indítani, és helyes az, hogy kiemeljük a támogatást ezen programok vonatkozásában, mint az Euronet Plus. Még egyszer tehát köszönetet szeretnék mondani. Köszönjük szépen, és akkor most zárjuk le ezt a napirendi pontot. Elnézést, hogy nem adtam meg rögtön a szót. A következő napirendi pontunk az E-demokrácia az Európai Unióban lehetőségek és kihívások. Előadó Isabella Adinolfi. A polgárok demokratikus életben való részvételének növekvő válsága káros hatással van mind a nemzeti parlamentnek, mind az Európai Parlament legitimitására. A globalizáció irányítása és a gazdasági válság következtében felgyorsult és megnőtt a politika és az emberek közötti tisztességes viszonyok helyreállítása iránti igény. És következésképpen, hogy javuljon a döntéshozatalban való részvétel és az átláthatóság. Ez a folyamat magában foglalja a politikai pártokat és azok szerepét, a választási rendszereket és a korrupció megelőzését. Ebben az összefüggésben az új digitális eszközök és nyílt platformok ösztönözhetik a kreatív megoldásokat annak érdekében, hogy növeljék a demokratikus rendszerbe vetett bizalmat, főként a fiatalabb generáció körében. Az AFKO, mint illetékes bizottság június 30-án fogja megvitatni a saját kezdeményezésű jelentését, a folyamatban lévő véleménycsere után. Adinolfi asszony az előadója a kult véleménynek, amelyet azért kérvényeztünk, mert bizottságunk kompetenciái közé tartozik az állampolgárság kérdése is. Mielőtt megadnám a szót az előadónak, szeretném emlékeztetni önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 7-e, KED 15 óra. A szavazás a kultbizottságban július 13-án lesz, Adinolfi képviselőasszony, öné a szó. Köszönöm, köszönöm, hogy megadta a szót, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelentéstevővé neveztek ki ezen véleményt illetően, a koordinátor külését követően nagyon fontos ugyanis, hogy a szakbizottságunk, a kulturális szakbizottság hallassa hangját egy ilyen fontos témával kapcsolatosan különösen azért, hogy közvetítsük a mi szempontunkat, nézőpontunkat a Kulturális Szakbizottság részéről a polgársággal kapcsolatos kérdéskörben. Túlmenően azon, ami az AFKO jelentésben szerepel. Tény az, hogy az új média technológia erőteljes változásokat idéz elő, akár a tanulási módozatok, akár az új információk terjesztése területén. Ezen új technológiai fejleményeket követően a polgárok szerepvállalása is változik, és a politikai szerepvállalás módja is. A demokrácia koncepciója az én szemszögemből változott, és ennek tudatában kell, hogy legyünk, annál is inkább, mivel jogalkotóként működünk. A polgárok esetében ugye azelőtt öt évenként mentek szavazni, és a két szavazási időpont között volt egyfajta hézag, egy szakadék, most viszont nagyobb mértékű a polgárok részvétele. Ezen eszközökkel, mint például a smartfonok, a polgárok valóban minden egyes pillanatban, minden nap részesei válhatnak az intézmények életének. Éppen ezért a képviseleti demokrácia mindenféleképpen integrálandó, megerősítendő, a közvetlen demokrácia eszközei révén, és ezt megkönnyítik jelenleg az új technológiák és az új média. A jogalkotónak képesnek kell lenni ezen változások megértésére, ezeket irányítania kell tudnia, hogy ezen új eszközök a demokráciát támogassák, a sérülékenyebb, marginalizálódottabb rétegek esetében is. Nem elég a status quo megőrzése, a lobbik pozíciójának megőrzése. A Kulturális Szakbizottság tagjaiként azt hiszem az a feladatunk, hogy az esetleges veszélyeket felderítsük, ugyanakkor az előnyöket is ezen változások kapcsán. Próbáljunk a fő kérdésekkel foglalkozni a véleményen belül. Azt hiszem, hogy az új tanulási modellek, amelyeket a digitális eszközök kínálhatnak, nos, ezeket úgy kell irányítani, hogy elősegíthessenek egy komplett és kritikus jellegű tanulási folyamatot. Gondolok itt az új eszközök szervezésére, ezeknek nyitottaknak, átláthatóknak le kell lenniük, és horizontális jellegűeknek is, hogy az információ függetlensége garantálva legyen, ne legyen manipuláció. Gondolok itt még konkrét erőfeszítésekre, amelyekre szükség van, hogy az új polgári digitális részvételi formák megerősödjenek, ezeknek egyre nagyobb teret kell biztosítani. A politikai mozgalma mindig is élt ezen platformokkal, és most új platformot használunk. Ez lehetővé teszi a polgárok közvetlen kapcsolatban lépését az intézményekkel és a jogalkotási folyamatokban való bekapcsolásukat. Az európai uh, hát utalás is uh, egy kísérleti projektet indultott. ezen a területen. Azt hiszem, hogy ezt ösztönözni kellene, és a lehető leghamarabb meg kellene valósítani széles körben. Meg vagyok győződve arról, hogy megérett az idő ezen új eszközök használatára, és ezen új eszközök segítségével értékelni kell azt is, hogy milyen lehetőséges kockázatok állnak fenn, és milyen előnyökkel járhat ezen eszközök alkalmazása. Van még másik két szempont is, amit szem előtt kell tartanunk, amikor elemezzük ezt a területet utalok itt egyrésztről a digitális szakadék jelenségére, akár az infrastruktúrát illetően, akár pedig a kulturális szakadékot illetően. Aztán itt van a digitális befogadás kérdésköre, azt hiszem, hogy konkrét és korrekt módon kellene kezelni ezeket a kérdésköröket. Olyan megoldások kínálásával, amelyek hatékonyak és gyorsak. Minden polgárnak garantálni kell az internethez való hozzáférést. Ez egy alapvető jognak kellene, hogy minősüljön, amely az alkotmány része kell, hogy legyen. Örömömre szolgál, hogy Észtországban például létezik egy alkotmányos jog az internethez való hozzáférést illetően. Azt hiszem valamennyi polgárnak joga kell, hogy legyen ahhoz, hogy hozzáférjen, vagy csatlakozzon az internethez, és megfelelő digitális oktatásban kell részesülnie, hogy ne legyenek szociális gazdaság egyenlőtlenségek, és a személyiség teljes kifejlődése lehetővé váljék. Az egyenlőség, a szabadság favorizálása és a politikai életben való részvétel is lehetségessé váljék. A tanulási programokat tehát az EU-nak kell kialakítania, a hátrányosabb kategóriák számára a társadalmon belül, különösen utalok itt a fogyatékossággal élőkre, akiket gyakran kirekesztenek ezekről a területekről. Nem szeretném hosszabb nyújtani ezt a beszámolót, csak köszönetet szeretnék önöknek mondani. Itt most kiemeltem a véleménytervezetben a legfontosabb témaköröket, de ez csupán kiinduló pont, hiszen ugye itt vannak terjedelmi korlátok is, meg vagyok győződve arról, hogy a következő eszmecserék során jó szöveget tudunk majd kialakítani, amely tükrözi az egyes frakciók nézőpontját, érzékenységeit itt a Kulturális Szakbizottságon belül. Csak annyit mondhatok el, hogy én mindent megteszek ennek érdekében, és meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos a kulturális szakbizottság hangját hallatni, a polgárság koncepcióját illetően, hogy ez a nézőpont az AFKU jelentésében világosan megjelenjék. Köszönöm. Köszönjük szépen képviselőasszonynak. Most uh, körülbelül 30 percünk maradt megint csak ennek a témának is a megtárgyalására. Először az árnyék előadóknak adok szót, majd a többieknek, és uh, elsőként uh, Mrs. Verheyen Milánzver nevében. Yes, thank you very much. I'm speaking on behalf of the EP. Uh, because he is... Köszönöm szépen, Milánc Vernevében kértem szót. Ő nem tudott már eljönni, mert a néppárti ülésen Luxemburgban van jelenleg jelen, és ezért uh, sok képviselő nem tud ma itt lenni, és más kollégáknak pedig más szakbizottságba kell őket helyettesíteniük. Zver képviselő elmondta, hogy fontos fellépnünk a demokratikus részvétel válsága ellenében, amit az elmúlt két évtizedben tapasztalunk. Az elektronikus demokrácia és a közvetlen demokrácia olyan eszközök, amelyekkel több embert, különösen fiatalt lehet bevonni a demokratikus folyamatokba, és ezzel a demokratikus deficitet lehet csökkenteni. Közben az érmének két oldala van. A közvetlen demokráciának vannak csapdájai is a képviseleti demokrációhoz képest, ezért gondolja azt, hogy a közvetlen demokrácia az elektronikus demokrácia részeként, akkor nem működhet, hogyha nem tájékoztatjuk megfelelően a polgárokat, és hogyha propagandaként használják ezt fel. Különösen a fiatalokat és a polgárokat tájékoztatnunk kell, és ki kell képeznünk azért, hogy tájékoztatott módon lehessen részt venniük a demokratikus folyamatokban. Általában Adinolfi képviselő szövege jól struktúrált, de további árnyalatokra van szükség. A critical szóra nincsen, szó a harmadik, nincsen szükség a harmadik bekezdésben, elég megfelelően ismerni az Európai Uniót, hiszen hogyha a critical szót ö, bevesszük a szövegbe, akkor az Európai Unió pozitív szerepét is ki kell emelnünk. Ötödik bekezdés. A központosított ö, erőforrások ö, az független ö, információforrásokhoz képest ö, megerősítést igényel. Az Európai Bizottság például nem ad független információt a polgároknak. Adinolfi előadó megemlíti a digitális műveltséget, jártasságot, és ez rendkívül fontos. Nagyon sok információt lehet az interneten találni, fontos a polgárokat kiképezni arra, hogy különbséget tegyenek a megbízható és a megbízhatatlan információforrások között. Fontos pont, amit Adinofi előadó megemlít, az az, hogy az internethez való hozzáférést kell mindenki számára garantálni, és ezzel lehet a digitális szakadékot felszámolni. Ezen kívül fontos a jelenlegi euroszkeptikus hangulatban az elektronikus demokrációt megerősíteni, hiszen ezáltal az ownership lehet megerősíteni. Enélkül nem lehet a közvetlen demokráciát működtetni, hogyha nem tájékoztatjuk megfelelően a polgárokat, és így propaganda áldozataivá válhatnak. Az árnyék előadók közül ki szeretne még Julie Board. Uh, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadasszonynak a kiváló munkájáért. Azt gondolom, hogy ez rendkívül jó szöveg. Egyetértek Adinolfi képviselővel, én is lelkes vagyok a témával kapcsolatban. Különösen üdvözlöm, hogy hangsúlyt helyez a szociális és a polgári aspektusokra, és a média literacy, a digitális befogadás és az élet, egész életen át tartó tanulás aspektusaira. Nem csak arról van itt szó, hogy az eszközöket megismerjük, nagyon fontos a politikai kultúrában elmozdulást ösztönözni, és a politikai gyakorlatban azért, hogy az egyének ne csak digitális felhasználók és fogyasztók legyenek, hanem aktív polgárok legyenek összekötött, hálózatba kötött társadalmainkban. Anglia északnyugati részében, az egyik leghálózatba kapcsoltabb városból, Manchesterből érkezem, és éppen ezért is nagyon fontosnak tartom a saját szavazókörzetemben is ezt a témát. Az elektronikus demokráció nem lehetséges a digitális befogadás és bevonás nélkül, különösen a kiszolgáltatott személyek tekintetében. Teljesen egyetértek tehát ezzel a hangsúlyvonallal. Ugyanakkor szeretnék módosítókat benyújtani, hogy néhány elemet még kihangsúlyozzak. Egyrészt szükség van arra, hogy támogassuk és képezzük a tanárokat és oktatókat, akiknek informatikát kell tanítaniuk, akkor is, hogyha önmaguk sem igazán jártosak megfelelően ebben a, ter- ebben a témában. És felelősségük van abban, hogy fiatalokat, egy egész nemzedéket felkészítsenek arra, hogy egy gyorsan változó világban éljenek. El se tudjuk még képzelni, hogy milyen méretű változások lesznek majd ezért fontos a különböző készségeket és a kreatív gondolkodási technikákat kifejleszteni. Az én testvérem általános iskolai tanító, és azon túlmenő, amit eddig is el kellett végeznie, hirtelen digitális bajnokká kellett válnia, és közben a kormány semmilyen külső erőforrás nem állít rendelkezésre ezen nagyon fontos feladatra. A testvérem egy rendkívül lelkiismeretes tanító, és tudom, hogy mennyire fontos és nehéz elérni a megfelelő erreforrásokat. Ez nagyon fontos lenne. Szeretnék a kihívásokról és lehetőségekről is beszélni az IKT tekintetében. A digitális forradalom platform lehet különböző kifejezési módok számára, és így megtalálhatják a saját közönségüket, de figyelembe kell venni a nagy szereplők koncentrációjának a kérdését, hiszen lehet, hogy ők veszélyeztetik a tartalom sokszínűségét. És eszközt, megoldást kell találni arra, hogy a kulturális érdeklődést ösztönözzük a leginkább rendelkezésre álló és hozzáférhető tartalmon túlmenően. És módosításokat fogok benyújtani a gender perspektívával kapcsolatban. Végül pedig körbe kell járnunk annak a kérdését, hogy hogyan lehet bátorítani az internetes jó minőségű tartalmon források rendelkezés állítását, és hogy milyen lehetőségeket jelent az elektronikus demokrácia a politikai részvétel és kommunikáció területén. Végül pedig én úgy gondolom, hogy a demokrácia három pillére a bevonás, az oktatás és és az effekt területe, és ezért az árnyékjelentéstevőkkel és az előadóval és a civil társadalom is együttműködik ezen nagyon fontos területen, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés. Thank you very much. Uh, the... Köszönöm szépen. Luja képviselőnek adom meg a szót Dzsambacki képviselő nevében. Köszönöm, elnök asszony. Az ECR bizonyos gondolatokat üdvözöl, közben szeretnénk kiemelni, hogy az ECR nem hisz abban, hogy a közvetlen demokrácia lenne az egyedüli válasz a demokratikus folyamatokban. Te Hyens képviselő beszélt a képviselteti demokráciáról, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Időnként a közvetlen demokráciára, a népszavazásokra is szükség lehet, de ami a szuverenitás átadását és ilyen jellegű kérdéseket illeti, arra ez igaz, de nem a mindennapi kérdésekben, mert ott csak felvizeznénk a döntéshozatal relevanciáját a megválasztott politikusok tekintetében, hiszen nekik kell ilyen kérdésekben dönteniük, és nem lehet túlságosan leegyszerűsítve felfogni a közvetlen demokrácia kérdését. Ami az ilyen referenciák bevonát, bevonását illeti az alkotmányokba, gyorsan változik a világ, és azt gondolom, hogy az alkotmány annál inkább releváns, minél kevesebb ideje van érvényben, és ezért támogatnunk kell az ilyen jellegű kezdeményezéseket. De ami a digitális készségeket illeti, Jude beszélt erről, nem csak arról van itt szó, hogy hozzá kell férnünk a digitális világhoz, fontos, hogy legyen kellő képzettségünk, műveltségünk arra, hogy a digitális világban döntéseket hozhassunk. Láthatjuk, hogy az IKT már nem külön tantárgy az iskolákban, hanem minden ö, tudományos területnek a részét képezi. Vannak bevált gyakorlatok, ö, amelyeket meg kellene osztani ebben a tekintetben. A technológiának van szerepe különböző ö, módokban, erről az előadó is beszél, és ezeknek egy részét az ECR is támogatja, és konstruktívan fogunk hozzájárulni a szöveg változásaihoz a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Maraga képviselő. Thank you. No. La señora Dinolfi decía que era un honor para ella. A Dinolfi asszony azt mondotta, hogy örül annak, hogy megalkothatta ezt a véleményt. Jó, hogy ezt bemutatta, mondom én is, örülök ennek a tervezetnek. Most arról van szó, hogy ösztönözni, bátorítani kell ezeket a kezdeményezéseket, és a véleményben szereplő gondolatok támogatásra méltónak tűnnek számomra. Talán még valamit hozzáfűznék, mindazt támogatva, ami elhangzott. Fontos vitát folytatunk az úgynevezett e-toolsokról, de az e kontenteket, a digitális tartalmakat sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy egyenlőtlenség alakul ki, különösen a digitális eszközök használatát illetően. Az üzenet olyannyira összetett, hogy itt egyenlőtlenségek alakulhatnak ki. Esetleg az egyszerűsítés torzuláshoz, manipulációhoz vezethet. Tudnunk kell megérteni és megkülönböztetni tudni ezeken a területeken. Ha az információs technológiát széles körben szeretnénk elterjeszteni, akkor ezen kulcs elemeket, feltételeket is teljesítenünk kell, tudnunk kell, értenünk kell és döntenünk kell tudni. Csak e- akkor vehetünk részt a társadalom életében. Különben éppen az ellenkezőjét érjük el. Azt érjük el, hogy egyeseket kizárnak ezen területekről. Fontos tehát az európai intézmények részéről a proaktív fellépés követelése nem csupán a hozzáférést illetően. Itt nem csupán arról van szó, hogy az embereknek tudniuk kell használni az új technológiákat a politikai eszmecsere során. Jó példával kell előjárnunk, és azt a mentalitást kell kialakítanunk, hogy a tartalmakat is tudják az emberek megfejteni. A bizottság, a parlament többet tehet ezeken a területeken, példának okán, úgyhogy politikai vitát folytat le a civil társadalommal, a politikai folyamatról. Például a költségvetési vitát illetően hiszen a polgároknak is haladniuk kell a hangjukat ők is párhuzamosan vitázhatnának a költségvetésről velünk együtt, ez technikailag lehetséges lenne. Vagy itt van például a menekültügyi válság, erről is vitát lehetne lefolytatni. Itt a parlamentben nem tudunk erről dönteni, ugyanakkor a polgárok erről párhuzamosan vitát folytathatnának az IKT eszközök használatával, és így elérhetnénk, hogy a polgárokat vitára ösztönözzük, tényeket, számadatokat, valós tényállásokat felvonultatva ez a nyilvánosság felelőssége, és hogy a civil társadalom is részt vegyen ezen nagy demokratikus vita folyamatokban. Bizonyos vagyok abban, hogy egyetértést tudunk kialakítani, és együtt hozzárulhatunk ahhoz, hogy a vélemény jobb minőségű legyen. Egyebekben az európai parlamenti választásokat is elektronikus formában lehetne lebonyolítani, ezt is fel lehetne vetni a véleményben, no, nem a mi hatáskörünk ez. Köszönöm. Thank you very much. Um, Köszönöm, Matéz. Köszönöm, képviselő. Grazie. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék Izabella Adinolfinak remek munkát végzett, ugyanis a véleménye rendkívül kiegyensúlyozott és mélyreható is és örülök annak is, hogy ez a vélemény az öcsilagos mozgalom képviselőjének munkája. Nem vagyok része ennek a mozgalomnak, de ez az a politikai mozgalom, amely a legjobban ki tudta aknázni az új információs forrásokat a politikai kommunikációban. Ennek előre elmondanám, hogy Nagyra becsülöm, hogy a jelentéstevő kiemeli a szociális kérdéseket, ugye a demokratikus kirekesztés kérdéskörében. Nos, szerintünk a kisebb fokú politikai részvétel ebben, az év, ebben a néhány évtizedben együtt járt azzal, hogy a társadalomból egyre nagyobb rétegeket zártak ki. A szociális különbségek nőttek a gazdaságiak és szociálisak nőttek a különböző országokon belül. Nem tudjuk, hogy azok, akik marginalizálódva érzik magukat, azok ugye szociálisan, gazdaságira ki vannak rekesztve, azok miért is kellene, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a politikai életben? Ez a kérdés. Ebből a szempontból az Unió azt mondhatjuk, hogy nem működött, több különbséget teremtett, ahelyett, hogy nagyobb fokú egyenlőséget hozott volna létre. A megosztottság egyik forrása pontosan a tudás, az új médiához, kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés egyenlőtlensége. Fontos tehát ösztönözni ezeket a programokat, és fontos annak megértése is, hogy mihez is biztosítunk hozzáférést ha ugyanis az új kommunikációs világban van egy hiba, most én egész életemben újságíróként dolgoztam, és elmondhatom, hogy az az illúzió, hogy a tájékozódás, a tájékoztatás egyszerű művelet, ezt az illúziót a világháló hozza létre. Nagyon ö, könnyű tájékozódni, de néz helyesen tájékozódni, informálódni. Teljes mértékben egyetértek Ward kollégával, amikor azt mondotta, hogy meg kell találni annak a rendszerét, hogy ösztönözzük, támogassuk, favorizáljuk az autonóma független információs forrásokat, a minőségi tájékoztatási forrásokat hiszen a kommunikációs eszközök nagy forradalma során a független minőségi újságírás, a független minőségi tájékoztatás úgy tűnik, hogy eltűnik a nagy koncentrációk munkája révén, amelyek a nagy érdekek kifejezői. Talán ez az egyetlen gondolat, amit hozzá lehetne fűzni a véleményhez és ehhez a megközelítéshez, amelyet jó magam nagyon helyesnek tartok. Talán egy ilyen irányú ö, nyomatékosításra lenne szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mr. Csontis. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Köszönöm szépen a jelentés tevőnek ezt a véleményt. A vitát nyomon követve el kell, hogy mondjam, hogy gratulálok Adinolfi asszonynak, és remélem, hogy bizonyos kifejezésekhez ragaszkodni fog, amelyeket a szöveg tartalmaz, amelyeket egyes kollégák viszont kritikával illettek itt az imént. Gondolok itt a hármas bekezdésre, ahol is felveti az európai polgárság koncepcióját, illetve azt, hogy fontos az EU koncepcióinak világos megfogalmazása, az EU értékeinek világos megfogalmazása. Mi erről a dologról már vitáztunk, és láthatjuk a különböző jelenségeket az Európai Unión belül. A kérdés az, hogy mindez egy jó vagy rossz tájékoztatás eredménye-e. Nincs jó tájékoztatás azt illetően, hogy mit tesz az Európai Unió és ennek lehetőségeiről nagyon sokan az EU ellen, az intézmények ellen emelik fel a hangjukat igazságtalanul. Tehát itt egyfajta tájékoztatási szakadék vagy vákum alakult ki. Tájékoztatnunk kell az embereket. Az a kifejezés, amelyet a jelentéstevő használ ebben az összefüggésben, az teljes támogatásomra talál. Kedves kollégák, a demokrácia szerintem valóban tájékozott polgárokat igényel, és az a probléma, amivel a jelentéstevőnk foglalkozik a digitális technológia kapcsán, az az, hogy valószínűleg ezek az eszközök bizonyos körülmények között esetleg nem nyújtanak valós tájékoztatást nem nyújtanak valós ismereteket. Esetek, esetleg adatokkal szolgálnak, számadatokkal, nevekkel, információkkal, de nem ez a valós tájékoztatás filozófiai szempontból. Információkon alapuló tudásra van szükség. a tájékozott polgárnak ugyanakkor aktívnak is kell lennie ez a, ezek a digitális platformok egyre inkább megteremtik a közvetlenebb demokrácia igényét. Láthatjuk a demokrácia felfogások közötti különbségeket. A polgárok körében tehát növekszik az igény a közvetlen demokrácia, különösen az elmúlt években lehetett ezt látni. A Lisszaboni szerződést követően az EU ról negatív imázs alakult ki például a névszavazások kapcsán. Ilyen tendenciák alakultak ki az egyes államokban. A demokrácia egyes elemeiről esik szó csupán. Aztán meg kell azt is vizsgálni, hogy a digitális technológia, hiszen erről beszélünk itt, hogyan segítheti nem csupán a demokráciát, mint folyamatot, hanem a demokrácia lényegéhez hogyan járulhat hozzá. Az a gond, ami itt az Európa, a demokratikus Európában kialakult, ez nem abban rejlik, hogy nem követünk bizonyos folyamatokat, és mi a polgárok választott képviselői nem tudunk dönteni. Nem, itt lényegi problémák merülnek fel az, hogy miről döntünk mi választott képviselők, illetve miről dönthet a polgár. Egy közelmúltbeli tapasztalatom szerint a görög tapasztalat azt mutatja, hogy a dolgok automatizálódtak egyfajta automata pilóta funkcióban működünk, nincsenek már valós viták, nincsen erre lehetőség. A döntéseket nem intézményi szervek hozzák, meg kell tehát nézni, hogy miről dönt az euróvezet, vagy Dijsselblom úr. Ezekről nincsen tájékoztatás, hogy miről vétázik az euróvezet várjuk az új kommunikációt, várunk egy tweetet ezt illetően, Dijsselbloem úr tweetjét, aki beszámol arról, hogy mit is tettek, vagy Schäuble miniszter tweetjét. Hogyan ö, tekinthetjük így módon tájékozottnak a polgárokat? Tehát itt információ hiányról van szó, és ez kapcsolódik a propaganda kérdésköréhez is. Egyetértek tehát a véleményünk megfogalmazójának nézőpontjával, nagyon közelről fogjuk nyomon követni ezt a folyamatot, és azt hiszem, hogy ez egyfajta ösztönző hatással járhat a demokráciánk alapító értékeit illetően. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Mrs. Adinolfi, Köszönöm. Bizonyosan lesz még alkalmunk arra, hogy ezen javaslatokról mi ebben is eszmét cseréljünk. Ezek valóban érdekesek voltak. Csupán három gondolatot szeretnék kiemelni, amelyek szerintem nagyon fontosak. Az első, egyfajta technikai megjegyzés. Soha nem mondtam azt, hogy a képviselői demokráciát felváltja majd a közvetlen demokrácia. Itt most az elektronikus demokrácia problémáit tárgyaljuk ebben az anyagban, tehát ne feledkezzünk meg erről soha, Ne feledkezzünk meg arról, hogy a képviseleti demokrácia, illetve a közvetlen demokrácia mellett léteznek az új technológiai eszközök, amelyek lehetővé teszik az elektronikus demokrácia működését. Ez az a témakör, amely a véleményem tárgya. Meg vagyok győződve arról, hogy a képviseleti demokrácia mindig is létezni fog, és Egyáltalán nem szeretném azt sugalni, hogy ezt majd felváltja a közvetlen demokrácia. Vannak új e, elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik a azt, hogy a polgárok nagyobb mértékben vegyenek részt az intézményes döntéshozatalban. Ami pedig a manipuláció kérdéskörét illeti, jó magam is meg vagyok győződve arról, hogy vannak kockázatok e tekintetben, veszélyek. Éppen ezért fontos, hogy egyes kísérleti projektek esetében, amelyeket a parlament kialakított, a lehető leghamarabb beinduljanak ezek a programok, hogy legyenek tapasztalataink, hogy meglássuk, hogy a polgárok hogyan is használják ezeket a fajta portálokat, hogy valahogy egyensúlyba hozzuk a kockázatokat, illetve az előnyöket és így módon tudunk kialakítani egy teljesítő, képesebb eszközt a lehető legrövidebb időn belül. A manipulációt illetően persze nem mi találtuk ezt ki, mert a, román csász, a római császárok is, illetve a közölmúltbeli rezsimek is használták a manipuláció eszközét, illetve a tájékoztatáson keresztüli manipuláció eszközét, ez tagadhatatlan, hogy ez egy régi jelenség. Ami pedig a legutóbbi megjegyzéseket illeti, például a tanárok és az iskolák összefüggésében, illetve a kritikus magatartást, illetően a polgárok részéről. Én már két éve vagyok ezen szakbizottság tagja, és tény az, hogy a kulturális szakbizottságnak nincsenek specifikus hatáskörei az oktatás területén a tagállamokban. Én azonban továbbra is hangoztatom, hogy a kultúra és az oktatás témakörei nem csupán hatásköröket, illetve képességeket jelentenek, hogy valaki a munkaerőpiacon érvényesülni tudjon. Fontos az, hogy az új nemzedék az egyetemi hallgatók számára olyan eszközöket adjunk a kezükbe, hogy kritikusan tudják tekinteni a világ jelenségeit, legyenek olyan kulturális eszközök, amelyek mentén tudatos döntéseket tudnak hozni, és ne hagyják, hogy manipulálják őket. E tekintetben az iskolák, a tanárok nagyon fontos szerepet töltenek be, hogy olyan programokat alakítsunk ki, mint például az Erasmus, amely lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy kulturális szempontból, illetve ezen kritikus mentalitást illetően fejlődni tudjanak. Itt nem csupán a technikai vagy munka ügyi képességek fejlesztéséről van szó. Köszönetet mondok tehát mindenkinek, és el fogom olvasni a módosítókat, amiket küldenek nekem, aztán az jelentéstevőkkel együtt egyeztetünk majd. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még egyszer a módosítók benyújtási határideje június 7-e 15 óra és akkor ezzel a napirendi pont, ezt a napirendi pontot lezárjuk, és áttérünk a következőre. Tehát munkahelyteremtés és növekedés, az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása, előadó Nikolás Csontis, Csontis képviselő úr az előadója a kult véleménynek. Mielőtt megadnám önnek a szót, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 7-e ked 11 óra. A szavazás a kult bizottságban július 13-án lesz az előzőhöz hasonlóan. Tehát Csontis képviselő úr, öné a szó. Ευχαριστώ κυρία Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak, mert úgy döntöttek, hogy én írhatom meg ezt a véleményt. Először is egy általános megjegyzést szeretnék elmondani, ami tulajdonképpen az egész véleményre vonatkozik. Hogyha befektetünk a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe, az rendkívül fontos, de ez csak az első része ennek a véleménynek, és a vélemény második része egy kicsit leszűkíti a témát, ugyanis munkahelyteremtésről és növekedésről van szó, de ezen belül szűkítve csak arról, hogy a strukturális és beruházási alapok hogyan járulhatnak hozzá ezekhez a célkitűzésekhez. Tehát ezeket vettem alapkőül a jelenlegi munkánkhoz, tehát nem általánosságban a munkahelyteremtésről és növekedésről van szó, hanem leszűkítve a strukturális és beruházási alapok hozzájárulásáról. Kérném, hogy ezt mindenki vegye figyelembe, amikor véleményt mond a véleményemről. Maga a téma, a munkahelyteremtés és a növekedés természetesen az egyik legfontosabb téma jelenleg minden egyes szakbizottság foglalkozik ezzel, és uh, tulajdonképpen az lenne a legjobb, hogyha a kulturális szakbizottság önálló jelentést készíthetne erről, de azért annak is nagyon örülünk, hogy véleményt készíthetünk erről a témáról az egyenlőtlenségek megszüntetése, a periférikus területek megsegítése, a kohéziói javítása mind rendkívül fontosak, és a kohézió alatt természetesen a politikai kohéziót is értem. Az Európai Uniónak mindig rendkívül fontos, alapvető kitételei voltak ezek a célkitűzések. Természetesen én úgy tekintek a növekedésre és a munkahelyteremtésre, hogy ezt a strukturális és beruházási alapok szemüvegén keresztül nézem. Nézzük akkor, hogy mi a jelenlegi helyzet a legfontosabb és legalapvetőbb eszközök a kohéziós politika megvalósítására a strukturális és beruházási alapok. Sok esetben ezek az egyetlen finanszírozási lehetőségei ezeknek a politikai célkitűzéseknek. A pénzügyi válság, a megszorító intézkedések a recesszió miatt a források rendkívül korlátozottak a költségvetés mindenhol megszorításokkal kell, hogy szembenézzen, a pénzügyi eszközök kötöttek, tehát egyre nehezebb a különböző célkitűzések finanszírozása. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a strukturális és beruházási alapok hozzájárulását maximalizálni tudjuk ezekben a célkitűzésekben, a fejlesztésben, a munkahelyteremtésben, a fiatalok segítésében és a munkanélküliség csökkentésében. A strukturális és beruházási alapok, mint említettem volt, sokszor kizárólagos finanszírozási lehetőségei azoknak a programoknak, melyek célja munkahelyteremtés, gazdasági növekedés és a kohézió növelése. két nagyon komoly megkötést kell kötnöm ehhez a kijelentéshez. Az elsővel tulajdonképpen már beszéltünk az előző jelentésben, ez pedig nem más, mint az MFF. Az MFF korlátozottabb, mint az utóbbi volt, nemes egyszerűséggel azért, mert kevesebb pénz van benne, ez az első megkötés. A második megkötés, vagy korlátozás olyan korlátozás, amelyel valami keveset foglalkoztunk eddig. Ez a költségvetésre vonatkozik, méghozzá a negyedik fejezetre, a strukturális és beruházási alapok felhasználására. Itt a makroökonomiai programokról beszélek. Egyszerűen az MMF-ben kevesebb pénzt lehet fordítani ezekre a célkitűzésekre a makroökonomiai megkötéseknek is meg kell felelni, mielőtt hozzá lehetne nyúlni ezekhez az alapokhoz. Éppen ezért egyre nehezebb ezeket az alapokat felhasználni, és megint csak hangsúlyoznám azt, hogy sok esetben ezek az egyetlen finanszírozási források. Ráadásul a jövőben úgy tűnik, hogy folyamatosan nőni fognak a megkötések és korlátozások. Ezek azok az alapvető problémák, melyekkel szembe kell néznünk. Ezen kívül beszélnünk kell még egy témáról, amelyel gondolom, hogy mindannyian egyetértünk. Ez pedig a fiatalokkal kapcsolatos problémák témaköre. A fiatalok munkanélkülisége nem egy európai tagállamban lépi túl a 40 ot és még mindig nem látjuk az előrelépést, hogy ezek csökkennének. Ezek még mindig több európai országban növekvő tendenciát mutatnak. Az elkötelezettségek és ígéretek ellenére nem tapasztalható javulás. A kísérletek nem működnek, Hogyha megnézzük az Európai Bizottság következtetéseit, akkor ott sem kapunk megfelelő válaszokat, pedig megfelelő visszajelzésre lenne szükségünk, hogy ki tudjuk igazítani ezeket a programokat, illetve megfelelő finanszírozásra, mert pénz nélkül nem lehet eredményeket elérni azok a programok, amelyek a fiatalok képzésére, oktatására, továbbképzésére vonatkoznak, figyelembe kell, hogy vegyék azokat a szociális változásokat, amelyek átjárják a jelenlegi európai társadalmakat, például a migrációs válságot és az ezzel járó új kihívásokat a migránsok integrációja, megsegítése, újonnan felmerülő problémák, amelyekkel szintén meg kell birkózni. És van itt még egy nagyon fontos és releváns pont, a bürokrácia és a szinergiák elérése. A hasonló irányba mutató programokat jobban össze kellene kapcsolni. Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb megjegyzések. Várom a kérdéseket és a módosításokat. Remélem, hogy jó és mindenki számára elfogadható szöveget tudunk majd létrehozni. Lehetőség van hozzászólni. Először az árnyék előadóknak, utána pedig jelentkezzenek kollégák, hogy ki szeretne még hozzászólni. Elsőként Luer kolléga kap szót. Thank you, Madam Chair. I'm sorry, there's a slight delay in Köszönöm szépen, elnök asszony, csak vártam a tolmácsolás végét, azért nem kezdtem el hamarabb a hozzászólásomat. Köszönjük szépen ezt a véleményt, ez engem, mint egyszeres koordinátort és mint árnyékjelentéstevőt is érdekel. Az ECR üdvözli a CPR-rel kapcsolatos változtatásokat, mert úgy gondoljuk, hogy ezek jobban felhasználják majd a strukturális és beruházási alapokat munkahelyteremtési és növekvési célokra. Minden helyi szinten meghozott döntésnek szintén örülünk. A bizottság viszont már öt hónapja nyilvánosságra hozta a kezdeményezéseit, és eléggé késlekedik az ezekkel való tovább lépés. Ami az előadó javaslatait illeti, mindenképpen egyetértünk az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében, illetve a szinergiák tekintetében, ami az utolsó néhány mondatában szerepelt az előadónak. de azért óvatosságra intenénk azzal kapcsolatban, hogy az európai munkanélküliségre és a fiatal, fiatalok munkanélküliségére vonatkozó projektekkel hogy járunk el. Én itt nem feltétlenül osztom a logikát. Természetesen maximálisan segíteni kell a fiataloknak, de azért a folyamatos támogatásra vonatkozó elkötelezettségektől óvakodni kellene, amíg nem tudjuk, hogy ezek a projektek valóban hatékonyak-e vagy sem. Megegyeztünk a programok prioritásában, és megegyeztünk abban, hogy a strukturális és beruházási lapokat mire lehet felhasználni, hogy milyen módon lehet ezt eh, a migrációval kapcsolatos kérdésekre fordítani, és az ezzel kapcsolatos rugalmasságban minden egyes tagállamnak egyet kell érteni, és mindenkit arra érteni, vagy arra intenék, hogy ne keverje össze a menedékkérőket és a gazdasági migránsokat, illetve a velük kapcsolatos problémákat. A 2020-as operatív programok megfelelőképpen működhetnek, amennyiben ezeket valóban kérik az érintett tagállamok. És szerintem itt a fontos rész az az, hogy ezt kérelmeznie kell az érintett tagállamnak. Ugyanis a strukturális és beruházási alapok célja a területi kohézió fenntartása, és erre kell elsősorban felhasználni ezeket a pénzeket, és nem más célra. Az egyszeres kollégákkal egyetemben mondhatom, hogy a 2017, a 2017-ben elinduló MFF-nél mi is aggodalmasnak találjuk azt, hogy folyamatosan csökkennek az eszközök a problémák megoldására egyre kevesebb pénz jut, de inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan használjuk fel azt a pénzt, ami egyáltalán ami egyáltalán rendelkezésre áll, és úgy gondolom, hogy ha figyelembe vennék a módosítóinkat, akkor kiensúlyozottabb lenne a szöveg. Köszönöm szépen. Az árnyékok közül szeretne még valaki hozzászólni? Ön uh, árnyék előadó? akkor először az árnyékelőadóknak adok szót, és utána a többi képviselőnek ugyanis ez a sorrend. Én eh, Dragicsi úr nevében szeretnék hozzászólni, aki nincsen itt. Rendben, akkor parancsoljon. Üdvözlök mindenkit, mint ahogy az imént elmondtam, Dragicsi képviselő nevében szeretném elmondani a munkahelyteremtés és növekedés véleménye kapcsolatos véleményét, aki hát ugye értető okokból nincs itt. Az Európai Uniónak nagyon komoly munkahelyteremtési és növekedési célkitűzésekre van szüksége, ugyanis a jelenlegi reformok végrehajtása nem kiegyensúlyozottan valósul meg Európában. Ezért felvetnék néhány érvet ennek kapcsán. A tagállamok között továbbra is fennmaradnak az óriási különbségek, sőt, úgy tűnik, hogy ezek folyamatosan növekednek. A hosszú távú munkanélküliség és különösképpen a fiatalok munkanélkülisége továbbra is aggasztóan magas. Az oktatási szint nem kielégítő, és ehhez hozzájárul még a migránsválság, a folyamatos radikalizáció és az ezzel járó veszélyek, és ez komoly kihívásokat jelent mind a társadalomra, mind pedig az oktatási rendszerre nézve. Európa szolidaritását mindenáron meg kell erősíteni, és olyan szociális és területi kohéziót kell kialakítani, amelyet a 2020-as stratégia előír. Minden egyes kapacitást mobilizálni kell ennek érdekében, és a stratégia végrehajtásának alá kell rendelni. A strukturális és beruházási alapok a kohéziós politika legfontosabb forrásai, és az európai beruházási tervnek is létfontosságú részei kiegészítik a stratégiai beruházási alapot. 2014 óta elindult a reform az Európai Strukturális és Beruházási Alapok keretével kapcsolatban, ugyanis leegyszerűsödtek a szabályok, egyszerűbb lett a végrehajtás, és a tematikus koncentráció is hatékonyabbá vált. Ugyanakkor még mindig vannak tagállamok, amelyeknek nehézséget okoz, hogy kihasználják a strukturális és beruházási alapokban rejlő lehetőségeket, ezeknek a tagállamoknak segítségre és irányvonalakra van szükségük az Európai Szociális Alap a legfontosabb strukturális alap, amely közvetlen kézzelfogható eredménnyel bír az emberek mindennapi életére. Mindazok, akiknek nincsen munkájuk, az idősebbek, a fiatalok, a társadalomból kirekesztettek, különösen érzékenyek ezekre a problémákra. Az Európai Szociális Alapnál ezeket a csoportokat kell legelsőképpen figyelembe venni, és ki kell használni az ESF-ben rejlő minden egyes lehetőséget, hogy segítsük a fiatalokat és az oktatókat egyaránt. Sürgősségi fellépésre van szükség, különösen a 2015-ös oktatási jelentés figyelembevételével, amely kimutatja, hogy hol jelentkeztek a problémák az európai oktatási rendszerben, és hogy hol lenne szükség javításra. Dragicsi képviselő a 2016. februári tanácsi következtetéseket üdvözli, amely a szociális fejlődésre és a szociális befogadásra vonatkozik itt az Európai Unión belül, és amely az oktatást jelöli meg ezek eszközeként. Rendkívül fontos ami egy gyorsabb, komoly beruházás az oktatásba és a képzésbe, mert ez a kulcsa annak, hogy megvalósuljon a társadalmi kohézió, illetve hogy a munkaerőpiac megfelelőképpen működjön. Az előadó beszél a gazdasági és szociális kockázatokról is, amelyek abból adódnak, hogy a tagállamok nem ruháznak be megfelelően a saját oktatási rendszerükbe. Ezt az üzenetet meg kell erősítenünk, hiszen az oktatás a kulcsa a hosszú távú folyamatos növekedésnek, segítenünk kell a tagállamokat abban, hogy maximálisan ki tudják használni a strukturális és beruházási alapokban rejlő lehetőségeket, természetesen más programokkal és alapokkal kiegészítve, mint amilyen a stratégiai beruházási alap, vagy az Erasmus Plus program. Dragicsi képviselő azt is hangsúlyozni kívánja, hogy bár ez nem tematikus prioritás a 2014-2020-as kohéziós keretben, ezek a politikák mégis rendkívül fontosak, hiszen egyre több szinten elismerésre került az, hogy a kulturális politikák alapvető fontosságúak. Nagyon komoly kapcsolat áll fent ezeknek az alapoknak a felhasználása, az oktatás, a fejlesztés, a turizmus, a kultúra, az innováció, a szociális befogadás között. Éppen ezért arra kell ösztönöznünk mindenhol Európában a helyi és központi képviselőket, hogy a kultúrát vonják be a fejlesztési stratégiájukba. Következtetésképpen Dragicsi képviselő szeretné elmondani, hogy a migránsok és menedékkérők integrációja a munkaerőpiacra, illetve az oktatási rendszerbe számos kihívást vet fel, és természetesen ezek megoldásához komoly pénzügyi forrásokra van szükség. A strukturális és beruházási alapok, különösen az Európai Szociális Alap rendkívül fontosak, és a tagállamoknak ezt százszázalékosan ki kell használniuk a problémák megoldására. A migrációs és integrációs alap Dragicsi képviselő szempontjából rendkívül fontos, és úgy gondolja, hogy A Sunti szúrral való együttműködés és a többi árnyékjelentéstevővel való együttműködés bizonyára gyümölcsöző lesz majd. Ja, ich würde uh, gerne... Nos, én két ponttal kapcsolatban szeretnék még szólni. Azt hiszem óvatosnak kell lennünk, amikor azt gondoljuk, hogy több pénz révén többet érünk el, a pénzt megfelelően kell elkölteni. Uh, tehát mi a minőséget helyezzük előtérbe, a projektek minőségét, amelyeket támogattunk, a hatékony, fenntartható, életképes projekteket kell támogatni, különösen, ha munkahelyteremtésről van szó és talán a korszokat tartalmilag is meg kell változtatni. Tehát itt nem arról szó, hogy azt kell megnéznünk, hogy hol költsünk el több pénzt, hanem inkább arról van szó, hogy hogy lehet jobb minőségű programokat lábra állítani. Fontos, hogy ezen programok a KKV-k számára is hozzáférhetőek legyenek, hiszen ezek azok a vállalatok, amelyek fenntartható munkahelyeket teremtettek a múltban. Hogyan hajtották végre a programokat, ez, a, ez is kérdés, különösen azon országokban, ahol problémák állnak fenn, esetleg hiányoznak projektek, egyes helyeken nem dolgozták ki megfelelően a projekteket, ott a több pénz sem segít. Tehát nagyon óvatosan kell megfogalmaznunk ezt a véleményt, meg kell nézni, hogy a kulturális kreatív területen, amely egyfajta munkahely teremtő motor, hogy ezt a területet megfelelően figyelembe vesszük-e. Tehát a mi életékességi területünket erőteljesebben figyelembe kell venni a munkahelyteremtés esetében és a fiatalok támogatása vonatkozásában. Ez is még egy kérdés, a képzésbe, oktatásba való beruházások, a különböző programokba való beruházások, illetve ezek összhatása egyes programok egymást megerősíthetik, azonban egymás hatását ki is oldhatják. Azt hiszem, hogy erre is figyelnünk kell, hogy jobban tudjuk felhasználni a befektetett forrásokat. Nem csupán az egyre több pénzt kell követelnünk, hanem inkább azt kell megnéznünk, hogy hatékonyan költjük el ezeket a forrásokat. Thank you very much, uh, Mr. Zdrojewski, and then... Köszönöm szépen, Zdrojewski képviselő, aztán Helga Trüppel. Zacznę od e, pewnego poważnego kłopotu Köszönöm. A vélemény önmagában nagyon fontos, fontos ügyekről esik benne szó, azonban van itt probléma a véleményi indoklásával. Itt ugyanis különböző kategóriákat kever, különböző programokat kever ez a vélemény. Az Európai Strukturális Alap és a kohéziós politika, a régiók fejlesztése, nos mindezen területek különböző eszközökhöz kapcsolódnak. És itt elhangzik az a mondat, hogy a kohéziós politika gyakorlatilag az egyetlen forrás az ilyenfajta programok bevezetésére. Ez a mondat alapvetően téves. A tagállamok kormányai játszanak ugyanis itt jelentős szerepet. Nekik vannak finanszírozási eszközeik, és a kormányok akarnak ezen forrásokkal bizonyos feladatokat teljesíteni. Az Európai Bizottság bizonyos csomagokba osztja ezeket a forrásokat, azonban az, hogy mit található meg az adott csomagokban, ez alapvetően a kormányoktól függ. Itt tehát két különböző helyzet van. Az egyik helyzet szerint az Európai Bizottságnak nem kell mindig igent mondania, bizonyos elvárásokra a tagállamok részéről, azonban az sem lehetséges, hogy ezen nemzeti borítékokban olyasmi jelenjen meg, amelyet az adott kormány nem tart kívánatosnak. Tehát, hogyha megnézzük a kohéziós politikát, itt láthatjuk a jellegi válságot. Egy nagyon különös helyzetben vagyunk. Vannak ugyanis olyan tagállamok, tagállami kormányok, amelyek éveken keresztül egyáltalán nem jelentettek be projekteket amelyek ezen vélemény tárgyához tartoznak. Nagyon fontos az tehát, hogy a helyes elvárásokat fogalmazzuk meg, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Ez rendkívül fontos. Aztán itt van még egy további elem. Az a helyzet, hogy a kultúra és az oktatás a Horizont 2020-as program mindez bele folyik, úgymond a Juncker tervbe. Ez azt jelenti, hogy a kulturális és oktatási érdekeket is figyelembe kell, hogy vegyük a tagállamok részéről. Az adott projektnek egy bizonyos hatást kell elérnie, azaz több munkahelyet kell teremtenünk. Azonban nincs semmiféle értékelés, hogyha Erről a program hatékonysági mutatóról beszélünk, ezt Szabin már említette. Azt sem tudjuk, hogy ezen források hogyan hatnak ki a munkaerőpiacra. A legutóbbi időben, a legutóbbi perspektíva során kb. 10 milliárd eurót költöttünk a kultúra különböző területeire. Egyes esetekben az a helyzet, hogy ebből a 10 milliárd euróból például 1000 személy talált munkát azonban más területeken talán csak 5 vagy 10 személy talált munkát. Tehát minden egyes beruházást egy külön-külön meg kell vizsgálni. Például van olyan beruházás, ami 50 millió euróhoz kapcsolódik, és ez egy bizonyos csoportnak kell, hogy segítsen. Meg kell néznünk, hogy valóban teljesült-e ez a feladat, vagy ez a célkitűzés. És még egy utolsó gondolat, nem a mi szakbizottságunkban, hanem máshol éppen a TTIP-ről folyik a vita. Európa jelenleg megnyitja a kapuit az USA felé, és viszont ez a nyitás talán azzal a hatással jár, hogy egyes ágazatok a nyertesei lesznek ennek, mások viszont nem. A kultúrát kivették ezen egyezmény hatája alól, de a TTIP természetesen befolyás gyakorol majd a kultúrára is. Már ma meg kell néznünk szerintem, hogy a kultúra és oktatás védelme hogy néz ki ebben az összefüggésben, mert azon beruházásoknál, amelyek ezen érzékeny területet, a kultúra és az oktatás területét érintik, ott előfordulhat, hogy ami az USA-ból hozzánk érkezik, az veszélyezteti majd a mi munkahelyeinket ezen területeken, például a művészet területén. Mi szorgalmazzuk a sokszínűséget, a sokféleséget, a kulturális gazdagságot, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a védelmet is előtérbe helyezzük. Nem akarunk olyan matrixot, amely Európa a kedvezőtlen. És még egy gondolat. Megpróbáljuk most ezeket a különböző kategóriákat valahogyan csoportokba rendezni a véleményben különböző kategóriák szerepelnek. Sok országban az a helyzet, hogy a kormányok olyan projekteket akarnak finanszírozni, amelyeknél kormány szinten költik el ezeket a forrásokat. Ritka azonban, hogy olyan projekteket finanszíroznának, amelyeket az önkormányzatok valósítanak meg. Figyelnünk kell tehát arra, hogy a leghatékonyabb források ott kerülnek elköltésre, ahol magas szintű a minőségi kontroll. Köszönöm. Thank you, Mrs. Trupa. Köszönöm, Trüppel képviselő. Köszönöm szépen. Röviden az utolsó ponthoz, a TTIP-hez szeretnék hozzászólni. Itt a parlamentben és a szakbizottságban, ami a TTIP feltételeit illeti, amiről mi döntöttünk, hogy a kultúra, mint kivétel az audiovizuális szolgáltatások kivételt képezzen, nos, hogyha ez így van, akkor az ön által említett veszély nem áll fenn. Azzal kell foglalkoznunk, hogy a szakbizottság úgy ö, tárgyaljon, ahogy azt mi meghatároztuk. A bizottság úgy tárgyaljon, ahogy azt mi meghatároztuk. Ezért ö, ez a legfontosabb szerintünk, hiszen időben léptünk, és az elvárásainkat megfogalmaztuk. Most, ami az előttünk lévő szöveget illeti. Fontosnak tartom még egyszer kiemelni, hogy a strukturális és beruházási alapokat ö, jobban ismerté kell tenni az oktatási szerveknél. Különböző Európai Uniós programok ö, különböző ö, helyeken léteznek, és egymással nincsen megfelelő kapcsolatuk, és itt az ötös pontban is egyértelműen megjelenik az, hogy a koordináció a különböző struktúrák között, a beruházási alap és más EU programok között nem tökéletes, jobb is lehetne. Azt gondolom, hogy oda kell figyelni arra, hogy azok, akik pályáznak, és akik tanácsot adnak, legyenek azok a nemzeti ügynökségek, tudjanak arról, hogy milyen más támogatási programok léteznek, és így már a kezdetektől a pályázatkor ezt a szinergiahatást ki lehessen aknázni. Köszönöm. Köszönjük szépen. A bizottság részéről megadnám a szót Mr. Viktor, Viktor Nogoerának. Um. Thank you very much. I don't have uh, much to add. Köszönöm szépen, igazán sok mindennel nem tudom kiegészíteni a mai vitát. Rendkívül érdekes vita volt ez a bizottság számára, és a legutolsóként elhangzott pontokhoz csatlakoznék. Mi is dolgozunk azon, hogy jobban koordinálhatóak legyenek az európai alapok, ez rendkívül fontos a következő programozási periódusra. Fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy a helyi és a központi kormányzatoknál hogyan tudunk jobb kapcsolatot tartani, hogy jobban felhasználhatóak legyenek ezek az európai alapok. Jelenleg Európában elég nehezek a feltételek ahhoz, hogy új munkahelyeket lehessen teremteni, különösen a fiatalok számára nehéz ez de természetesen mindannyian azon dolgozunk, hogy minél többen újra visszakerüljenek a munkaerőpiacra, vagy megtalálhassák az első munkahelyüket, és nyilván ez a kulturális területre is vonatkozik. Az alapok felhasználása kulturális célokra természetesen lehetséges és fontos, de ez az adott tagállam politikai választásaitól függ, de természetesen mi is elismerjük, hogy a kultúra rendkívül fontos elem. Tanjuk szépen, és akkor visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, Mr. Csontis. Köszönöm szépen. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik most hozzászóltak. rendkívül felkészült hozzászólásokat hallhattam, és ez mindenképpen pozitív, hiszen a tárgyalási vagy a, a vita kiindulási pontjaként ez rendkívül pozitív. Ami a módosítókat illeti, ezeket szívesen várom azért, hogy még jobban együtt tudjunk működni a szöveggel kapcsolatban. A felvetült témákkal kapcsolatban itt alapkérdésekről van szó. Két dilemma merül fel. Több pénz a megszigorítások miatt, vagy pedig jobban használjuk fel a már rendelkezésre álló eszközöket. Azt gondolom, hogy a válasz az, hogy mindkét oldalon javítani kell a helyzeten. De hogyha egy bizonyos határt átlépünk, akkor utána már nem lehet csak arról beszélni, hogy jobban fel kell használni a rendelkezésre álló eszközöket, hogyha ezek túlságosan korlátozottak meg kell néznünk, hogy hogyan lehet tovább lépni ezen a területen. A második dilemma, amely szintén felmerül, az az, hogy hogyan lehet a programok hatékonyságát megítélni. Hogyan lehet értékelni az eredményeket. Hogyha azt halljuk, hogy több képzésre, több kultúrára van szükség ahhoz, hogy munkahelyeket lehessen teremteni. És közben felmerül a minőség kérdése, ez mit jelent? Új munkahelyeket, teljes munkaidős munkahelyeket, vagy különböző minőségi előírásokat, vagy pedig arról beszélünk, hogy sokat érünk el általában, de valójában, hogyha próbáljuk ezeket mérni, akkor nem olyan sok mindent sikerült elérni, mert az adatok azt mutatják, hogy például a fiatalok körében a hosszú távú munkanélküliség továbbra is rendkívül magas. A szakbizottságban elhangzott, hogy jelentést kellene készítenünk arról, amit államközi szinten sikerül elérni. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról van szó, és egyéb területekről. Nos, ez problémás. Miről is beszéljünk? a szakbizottságban kidolgoznak szövegeket különböző kulturális területekről beszélünk, és biztos, hogy az európai kultúra területén ennek szerepe van. Mit vegyünk be az állásfoglalás témái közé? Ezt kellene átgondolnunk, és közben azt kell bemutatnunk, hogy mi történik kulturális szinten államközi megállapodások területén. Írásban is várom az önök javaslatait, és már előre örülök ezen gyümölcsöző együttműködésnek. Ez rendkívül érdekes téma. Remélem, hogy kiváló szöveget tudunk előkészíteni. Köszönöm. Éppen ezt a tartalmas beszámolót és a jó vitát. Még egyszer június 7-e 11 óra a módosítók benyújtásának határideje és akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot, áttérünk a mai utolsó napirendi pontunkra. A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi rendelet és közigazgatási rendelkezések közelítése. Előadó Petra Kamervet, Kamervet képviselő asszony az előadója ennek a kult véleménynek. Mielőtt megadnám neki a szót, hogy bemutassa a véleménytervezetet, anélkül, hogy elébe vágnék annak, amit mondani szeretne, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a, ez a vélemény szorosan kapcsolódik egy másik fontos irányelvhez, amit a bizottság a múlt héten mutatott be az audiovizuális média szolgáltatásokról, Mivel a két dosszié szoros kapcsolatban van, az előadó stratégiai okok miatt szeretné ezt a véleménytervezetet mielőbb elfogadtatni. Ezen oknál fogva a módosítások benyújtásának javasolt határideje június 1 szerda 12 óra. Az előzetes értesítések alapján jöttek olyan visszajelzések, hogy többen ellenzik ezt a rövid határidőt, így a képviselőket arra kérném, hogy majd ezzel kapcsolatban is mondják el véleményüket, amennyiben kifogásolják ezt. Kemmervert asszony, öné a szó. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ami a határidőket illeti, annyit még a végén mondanék valamit. Először talán a tartalmi kérdésekről már ami azt a hozzáférhetőségi jogszabályt illeti, itt a fogyatékossággal élők ENSZ egyezményéről van szó, illetve a kultúrás kifejezések sokszínűs, sokszínűségének végrehajtásáról. Nos, itt az audiovizuális médiaszolgáltatások és az e-box teljes mértékben ezek hatája alá tartozik, és az én véleményem mind az audiovizuális médiaszolgálatokra, mind az e-boxokra vonatkozik, és ebből szeretné, a szabályozás hatály alól szeretné mindkettőt kivenni és megfelelően módosítani ezen szabályozások tartalmát. A kulturális és média kivételek végrehajtandóak az irányelvjavaslatban, hiszen itt a fogadókészülékek vagy az olvasási készülékekre való ö, hivatkozás az szerintem változatlan maradna a szabályozásban. Itt különbséget kell tenni a content, azaz a tartalmak között, valamint annak lehetőségek között, hogy ezen tartalmakat megfelelően le lehessen hívni, illetve olvasni lehessen. Ö, így módon a bizottság javaslatát, illetően a fogadókészülékek tekintetében én a bizottság javaslatát változatlanul hagytam. A javaslataimat illetően én nagyon uh, szisztematikus okból nyújtom ezeket be, ugyanis itt fontos a hatékonyabb, rugalmasabb megoldások megtalálása az irányelv kapcsán. Az audiovizuális szolgáltatások esetében szerintem uh, az irányelvben megfelelő intézkedéseket kellene hozni az akadálymentesség tekintetében, és ugye itt az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslat meg fog születni, és az jó alkalom arra, hogy erőteljesebb üzenetet és erőteljesebb szabályozást kérjünk az akadálymentesség tekintetében az audiovizuális médiaszolgáltatások területén. Az a kérdés, hogy hogyan lehet jobban az információ és a média szabadságot, a média pluralizmust és a kulturális sokszínűséget kezelni, vagy következetessé tenni, összhangba hozni az akadálymentességgel. Nos, ez egy olyan téma, amelyet nagyon jól lehet az audiovizuális média irányában szabályozni. Ugye itt a, az idevágó cikkben a tagállamok a médiaszolgáltatók esetében meg kell, hogy erősítsék az ajánlataikat, a kínálataikat, például a látáskárosultak vagy a halláskárosultak számára. Ez a javaslat elég homályos. Szerintem itt egy fokozatos akadálymentességet kell létrehozni, egyfajta monitorozást európai szinten, illetve ösztönző modelleket, ezek közül valamelyik végrehajtása az irányelvben, ez az én véleményem szerint jobb, mint itt az irányelv tervezetben ö, szereplő nagyon restriktív és represszív megközelítés. Itt ö, az audiovizuális szolgáltatások sajátosságait ö, kell számításba venni, azaz azt, hogy ők kulturális javak hordozói, és itt nem egy nagyon általános irányelv tervezetben kell ezt szerepeltetni, hanem egy specifikus médiajogi szabályozást kell létrehozni, egy audiovizuális médiatartalmakra vonatkozó irányelvet. Itt nem, csak, nem csupán az ENSZ fogyatékossággal élő egyezményét írta alá az EU, hanem a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről szóló egyezményt úgy szintén, és azt hiszem, hogy kulturális szakbizottságként feladatunk, hogy rámutassunk az észszerű egyensúly kialakításának szükségességére. Az e akadálymentessége esetében szerintem a tagállamok ezt önmaguk is nagyon jól meg tudják valósítani az EU szint beavatkozása nélkül. Ez ugyanis nem hozna plusz kedvező hatást az EU belső piacon. Tehát EU szinten itt csak szubszidiaritás elvét kell érvényesíteni. Nagy kétségeim vannak a tekintetben, hogy a szabályozás működhet hatékonyabb szolgáltatások nélkül, ugyanis itt különféle ürügyek engedélyezettek, amelyek szerint a vállalatok úgymond kivásárolhatják magukat a kötelezettségeik alól, és az irányában nincs szabályozva, vagy ennek miféle következményei lennek, hogy vannak-e szankciók azok számára, akik nem tartják be a feltételeket, vagy egyáltalán valaki felülvizsgálja el, hogy az úgynevezett lehetetlensége a cselekvésnek egy vállalat részéről, ez valóban indokolt-e ki ítéli ezt meg, ki felügyeli ezt az ügyet, ez teljes mértékben tisztázatlan. A szabványozás, szabványosítási erőfeszítések, a végberendezések tekintetében fenntartandóak szerintem, így az e-boxok kapcsán is említettem, a materializált hardverek esetében mindez rendkívül logikus. Tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy a korlátozó intézkedések, amelyeket az irányelv előirányoz, az audiovizuális média szolgáltatások és az e kapcsán ahhoz vezetnének, hogy az Európai Unióban nem állítanának elő elégendő mértékben ilyen tartalmakat, mert például egy film, amelyet európai szinten lehetne értékesíteni, ez Ugyanakkor ugye itt kellene, hogy legyen egy feliratozás és egy audio deskripció, leírás, ugye ezt irányozza elő az irányelv, és ez az audio, audiovizuális termelést oly mértékben megdrágítaná, hogy eh, így módon a vállalatok nem tudnának filmeket előállítani megfelelő mennyiségben, hiszen a Damoklis kardja lebegne a fejük felett. Ha ugyanis ezen követelményeknek nem felelnének meg, akkor ezen produkciókat nem lehetne értékesíteni sem a saját piacokon, sem az EU piacon. Persze értem én a jó szándékot, többet kell tenni az audiovizuális akadálymentesség megteremtése érdekében, de az irányelben szereplő út a hamis, a téves út szerintem, és szerintem itt egy média specifikus szabályozásra van szükség, nem pedig erre az általános megközelítésre. Még két mondat végezetül a módosítók benyújtásának határidéjét, illetően nem került el a figyelmemet, hogy egyesek panaszt emeltek a határidő rövidsége miatt. Most higgyék el, kedves kollégák, ez nem annak a ténynek köszönhető, hogy mindenki dühíteni szeretnék ezzel a rövid határidővel, hanem Arról van itt szó, hogy kulturális szakbizottságként elég korán meg kell fogalmaznunk álláspontunkat, amely rendkívül speciális ebben az esetben, és ezt be akarjuk csatornázni az Európai Parlamentben folyó vitába, erőteljes jelzést szeretnénk kiküldeni a Kulturális Szakbizottság részéről. Ha azonban sokan tartják kívánatosnak, hogy kicsit több időt hagyjunk, Ugye itt az irányelv már egy ideje létezik, de hogyha tehát azt kívánják a kollégák, hogy több időt adjunk, akkor én akár június 7-ig is elmennék a határidő megállapításával, ha ez segíti az ügyet. Az én megközelítésem az volt, hogy én ugyan rengeteg mindent törlök ebből az irányelből, tehát valamit vagy teljesen kiveszünk, vagy benne hagyjuk, Éppen ezért szerintem jó lett volna ilyen rövid határidőt megállapítani. Ha viszont a többiek azt kérik, hogy legyen hosszabb a határidő, akkor azt javasolnám, hogy legyen tehát június 7-e 12 óra, ha ezzel mindenki egyetért, akkor azt hiszem, hogy ezt így tehetjük meg, és így mindenkinek elég ideje lesz a módosítói indítványok átgondolására. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor a Elsőként az árnyék előadók kapnak szót, utána jelentkezhetnek a képviselőtársak szintén, hogy hozzászóljanak. Elsőként Mr. Fisas. Eh, eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az irányelv bemutatásának az a célja, hogy a szolgáltatások és termékek hozzáférhetősége javítson. Ez egy rendkívül fontos cél, hiszen több mint 80 millió európai polgár él fogyatékossággal, és mindenképpen aggaszt minket az ő helyzetük. Hogyha az szabadság és az egyenlőség Európájában akarunk a jövőben is élni, akkor nagyon fontos minden európai polgár tulajdonságait, sajátosságait figyelembe venni. Azt gondolom, hogy fontos ezt az irányelvet arra felhasználni, hogy a fogyatékkal élő személyek integrációját javítsuk az oktatásban, a képzésben, és a munkaerőpiachoz való hozzáférésüket a digitális termékek és szolgáltatások révén lehessen javítani. Fontos inkluzív, befogadó társadalmat építeni, fontos az új technológiákat kihasználni. Azért, hogy mindenféle akadályt felszámolhassunk. Ezen technológiai eszközökkel meg lehet könnyíteni, és olcsóbbá lehet tenni a hozzáférést. Ezzel a lehetőséggel élnünk kell. A szolgáltatások, a kommunikációs, audiovizuális szolgáltatások kizárása az irányelvből, az technikai szempontból éppen észszerű lehet, de azt gondolom, hogy nehezen, nehezen lehet ezt politikai szempontból megindokolni. Ezért a frakciónk úgy gondolja, hogy nagyon fontos több időt hagyni a szakbizottságon belül a munkára, és köszönöm Kamerevet képviselőnek, hogy rendelkezésre áll, és hajlandó halasztani a módosítók benyújtási határidejét, hiszen csak csütörtökön kaptuk meg a különböző nyelvekre a fordítást, és szerda lenne a jelenlegi határidő. Nos, hát így egyszerűen nem volt időnk arra, hogy valóban dönthessünk és módosítókat dolgozzunk ki. Ezért tudván, hogy mennyire fontos reformról beszélünk, azt gondolom, hogy valóban fontos lenne meghosszabbítani ezt a határidőt azért, hogy benyújthassuk a módosítóinkat, és realistábbnak tűnik számunkra a június 7-i határidő. Köszönjük szépen. A következő Mr. Lawyer on behalf of Mr. Jambatsky. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül uh, komoly kérdésekről beszélünk, a fogyatékkal élők jogai rendkívül fontosak. A marakesi ö, megállapodás ratifikációja a frakciónk számára a prioritás. Közben realisták vagyunk. Ö, fontos, hogy nem szabad ezzel bezárni a kapukat, különösen KKV-k lehetőségeit, akiknek nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk. Ami a belső piac potenciáljának növekedését illeti, ezt az egyszer mindig is támogatta, és ezen termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége határon átnyúló jelleggel mindenképpen olyan kérdés, amit részletesen kell vizsgálnunk. Zsambecki kérdés az árnyék jelentéstevő ezzel kapcsolatban. Közben ugyan ez a személy az UNCRPD kérdésben is az árnyék jelentéstevőnk, és a szakbizottságban elhangzott, hogy a hozzáférési feltételek fontos, hogy megfeleljenek az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezményének. Ezért az IMCO szakbizottságban is elhangzott, hogy a belső piaci illetékességről van szó, tehát nekünk kell ezt, nekik kell majd ezt az egyensúlyt kialakítani. Egyrészt a termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége, másrészt a KKV-kra háruló terhek között. És betorításként azt kell garantálnunk, hogy a szabályokat betartják a KKV-k, de közben a terhük nem nő túlságosan Nálunk tehát a politikánk középpontja az, hogy mindenki számára előnyös megoldást találjunk, hiszen a polgárok bevonása a társadalomban nagyon fontos, és ezt akkor lehet elérni, hogyha a piac olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, amely mindenki számára elérhető, hozzáférhető. Már beszéltünk az audiovizuális médiaszolgáltatásokról, ez a javaslat részét képezi, és tudjuk, hogy már most vannak rendelkezések a hozzáférhetés területén a már meglévő irányelvben, és az új javaslatról nem soká fogunk tárgyalni. Tehát itt azt kell garantálnunk, hogy világosak legyünk, és bármilyen jogi bizonytalanságot elkerülhessünk a fogyasztók és az üzletek vállalatok számára, és ezen potenciális konfliktust próbáljuk elkerülni, és ebben teljes szerepünket betöltsük. Június 7-e ez a határidő, ahogy az előadó javasolta, az több időt adna nekünk arra, hogy megfelelő gondolatokat, ötleteket tudjunk kidolgozni, ezt mindenképpen üdvözölnénk. Ezt el tudnánk fogadni. Köszönöm. Thank you. And now Mrs. Truppel. Köszönöm, Truppel asszony. Ja, ich will auch nochmal anfangen. Nos, én is az ok bankokkal követett ki egyenlítésről szólnék, ugye az akadálymentesség és a kultúrás sokszínűség fenntartása között, hogy ne ö, hozzunk olyan szabályzást, ami ezzel ellentétes. Nem ö, könnyű a kommunikációkat tekintetben, éppen ezért érdekes az, hogy a bizottság egy javaslatot nyújtott be ezen irányelvvel, ami ezt a területet kive, kizárja az irányelv hatája alól, hogyha ezt most meg akarjuk változtatni, akkor elég nehéz vitára számíthatunk a bizottsággal. Azt hiszem azonban, hogy jó okok szólnak amellett, hogy úgy érveljünk, hogy az audiovizuális médiára vonatkozó szabályozás, illetve a fogyatékossággal élők szabályozása a specifikus irányelvben kerüljön szabályozásra. Azt hiszem, hogy kívánatos, hogy a fogyatékossággal élők szemére több tartalmat kínáljunk, hogy valóban több személyhez férjenek hozzá ezek a tartalmak, de ez nem függhet az ártól, ez a sokszínűség elvesztéséhez vezethet, ez egy döntő pont, nem könnyű ezt kommunikálni. Azt hiszem azonban indoka jelenthetjük ki, hogy a kultúrás sokszínűség érdeke is ez, és ez megint csak kapcsolódik a felhasználók érdekeihez elviekben, tehát egyetértek veled Petra, hogy úgy kellene eljárnunk, ahogy te javasoltad, és a június az mindenképpen jobb, mint a rövidebb határidő. Thank you, and Mrs. Adin. Köszönöm. Adinolfi képviselő. Grazie. Köszönöm, köszönöm a kollégának is, hogy mindenek előtt elfogadta azt, hogy kicsit toljuk el a módisutok benyújtásának határidejét. Ami a hozzáférhetőséget illeti, ugye ez az alapvető jogokat érinti, a polgárok vonatkozásában, akiknek egyébként nehéz a személyes helyzetük, nem egyszerű tehát a feladatunk, hiszen itt az egyensúly kialakítására kell törekednünk. Nagyon sok pozitív vetület kapcsolódik ehhez, azonban egyes kérdésekben, mint például a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, azt hiszem, hogy mélyebb gondolkodásra van még szükség. Ugye itt a Marrakesi Egyezményre való utalás is helyes, nagyon fontos kérdés ez, amely fontos a polgárok számára, ami az akadálymentesítést illeti, azt hiszem, hogy a fogyatékossággal élők szervezeteit jobban be kellene vonni ebbe a folyamatba. Mindez ideig ez a részvétel csupán marginális volt az eddigi eljárásokban. Ami a termékek szolgáltatások megfelelőségét illeti, ugye, ugye itt a gyártók öntanúsításairól van szó, azt hiszem, hogy itt is változtatásokra lenne szükség. Ami pedig az irányelv alkalmazását illeti, egy, örülök annak, hogy fennállhat annak a lehetősége, hogy ezzel a plusz héttel többet gondolkodhassunk majd a módosítókról. Azért is, mert még nincs ugye egy előirányzott ütemterv az irányelv vonatkozásában a főszakbizottság munkáját illetően. Ezért azt hiszem, hogy mindenféleképpen lesz még időnk arra, hogy javaslatainkat benyújtsuk, és mindezt gyorsan más szakbizottságok előtt tudjuk majd megtenni. Más részről azonban több idő lesz majd a jogalkotási munka második szakaszára is, itt a Kulturális Szakbizottságban, hogy bemutassuk a saját nézőpontunkat, és javítsunk ezen a helyzeten a saját szemszögünkből. Köszönöm. Thank you. Mrs. Verheyen. Köszönjük. Verheyen képviselő. Köszönöm. Köszönöm az árnyék jelentéstevők. Azt hiszem, hogy az AFKO-ban nagyon érdekes vitát lefolytattak a mai napon, és sok mindent átvettünk tőlük. Ugyanaz a véleményem, mint Petre Kammerfeltnek hogy ugye itt a közszolgáltatás web accessibility irányelvét illetően ugye itt már be alá akartuk venni ezt a területet, a kutás területet, mi amellett küzdöttünk, hogy ne vegyék fel, és a parlament erről határozatot is hozott a legutóbbi ciklusban, mert az idevágó irányelv felülvizsgálata ugye erre az évre esedékes, és nagy időveszteség nélkül egy észszerű közös megközelítést akartunk találni egy szektorspecifikus szabályozást illetően. Szerintem nincs értelme annak, hogy itt egy szektorspecifikus szabályozás létezzen egy részről, másrésztről pedig egy Accessibility Website szektor és egy Accessibility Act egy harmadik oldalon különböző követelményekkel és különböző szereplőkkel mind a három. Azt hiszem, hogy itt a konvergens média világban ez még több torzuláshoz vezetne. Éppen ezért 100%-ig támogatom Petra Kamerévert megközelítését, azaz vegyük ki ezen irányelv hatája alól a mi területünket, ugyanakkor vállaljunk kötelezettséget itt a szakbizottságban a megfelelő, kiigazított szabályozás létrehozása mellett, amely mindkét igénynek megfelel a különböző két egyezményt illetően és itt a szakbizottságban alakítsuk ki ennek a tervezetét. A technikai dolgokat ahhoz igazíthatjuk, ami a két irányában majd megjelenik, és a bizottság irányában mondom, hogy ugye itt észrevételeket, utalásokat tehetünk az általános irányelvre, a technikai dolgokat illetően, és a standardeket, illetően amelyek az irányelven szerepelnek de megnézzük majd a kialakuló irányelvben, hogy hogyan lehet ezt adekvát módon szabályozni. Ami az e-boxok kérdéskörét illeti, fontos itt a készülékek, platformok kérdésköre, amelyeken keresztül ezeket a készülékeket értékesítik. Ugye ezt fontos hozzáférhetőségi követelményekkel ellátni, az e-boxok esetében is standardel kell tenni, hogy ezen készülékek olvashatóak legyenek, és itt az észszerű szintre irányuló követelményeket kell megfogalmazni, vagy azt megvizsgálni, hogy az e-boxokat hogyan lehet teljes mértékben kivenni. Az e boxoknak hozzáférhetővé kell le, ö, válniuk, és azon platformoknak is, amelyeken keresztül az e-bookokat értékesítik az olvasókészülékeken keresztül. Tehát itt az olvasókészülékekre kell helyezni a hangsúlyt, olyan területről van szó, ahol ugyanazon követelményeket kell megfogalmazni, mint például a könyvtárak esetében, vagy akár a kisebb regionális állami könyvkiadóknál, könyvtáraknál szintén hasonló hozzáférhetőségi követelmények léteznek, és azért észszerűbb lenne egy alacsonyabb küszöbértéket kialakítani e tekintetben. Amit még talán tudnunk kell, párhuzamosan zajlik a hatástanulmány az Accessibility Act kapcsán a belső piaci szakbizottságban. Abból kell kiindulnunk, hogy a hatástanulmányra szent idő, ugye 2011-12-ről van szó, ez már négy évre tekint vissza, 2008-ban született a megállapodás a miniszterek között, az accessibility területén többet kell tenni. Nem történt sok minden, de az elmúlt három-négy évben a technikai újítások, illetve az internet által kínált lehetőségek kapcsán mégiscsak bizonyos területeken nagy előrelépések történtek. Én is némileg kritikával illetem a hatástanulmányt, mert nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, nem azt tükrözi, hanem egy korábbi időszakra utal vissza, amikor még nem sok minden történt. Nem túl népszerű, hogyha ilyen mérlegelésekkel állunk elő, mert Petra is utalt erre, illetve Helga Trüppel is, hogy át kell gondolnunk, hogy milyen követelményeket fogalmazunk meg a KKV-k, a kulturális intézmények felé, vagy a kulturális tartalmak alkotói, az audiovizuális tartalmak alkotói felé milyen követelményeket fogalmazunk meg. A közszolgáltatások web hozzáférhetőségével sokat foglalkoztam, tehát az aránytalan terhelésről sokat szóltunk ezen a területen. Tehát ugye egy folyatékossággal élő teljes hozzáférhetőségének kérdésköre merült fel ennek kapcsán, és egyetértek azzal, amit Petra Kamervert mondott, hogy semmire nem jó, hogyha végül is egy túlzott szabályozást hozunk, hozunk létre, és az ahhoz vezet, hogy kevesebb lehetőség lesz, kevesebb tartalom, kevesebb sokszínűség, áll majd akár a fogyatékossággal élők rendelkezésére is, mert kijelentjük, hogy ami a piacra kerül, annak ennek és ennek a követelménynek kell megfelelnie de ezzel valójában senkinek az érdekét nem szolgáljuk. Köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor visszaadom a szót az előadónak. Ja, vielen herzlichen Dank für die äh, spannende... Köszönöm szépen ezen rendkívül izgalmas vitát. Még két tanácsot szeretnék adni. Egyrészt mindenképpen azt gondolom, hogy kulturális szakbizottságként arra kell korlátoznunk, amely a mi illetékességünkbe tartozik. Az e-book és az audiovizuális média szolgáltatásokról van szó. Nem lenne igazán jó, hogyha az IMCO nak minden más kérdésben a hozzáférhetőséggel kapcsolatban ö, megpróbálnánk ö, beleszólni a munkájába, akkor kevesebb esélyünk lenne arra, hogy különösen ami a mi specifikus területünket illeti, az IMCO-nál azt valóban meg is hallgassák. És egyértelműen ki akarom mondani, hogy természetesen nagyobb hozzáférést szeretnék az audiovizuális médiaszolgáltatásoknak és az e-bookoknak, a fogyatékkal élő személyek számára, legyenek látás vagy halláskárosultak, ez egyértelmű. Közben azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt kell találnunk. Természetesen nem egyszerű erről ezt a feladatot elérni, hiszen fennáll az veszélye annak, hogy kamerévert, vagy a kulturális szakbizottság nem tesz semmit a fogyatékkal élőkért. Tehát pont az ellenkezője ennek igaz, és egyértelműen elmondta az egyik képviselő, hogy pontosan a sokszínűséget akarjuk garantálni, és közben a hozzáférést növelni. És azt gondolom, hogy ezen irányelv valóban az a hely az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, ahol ö, megfelelő helyen lehet ezt kezelni, és ahol mi is megfelelő ö, beszélő partnerek vagyunk, és itt tudjuk azt elérni, hogy jobb legyen a hozzáférés az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz és az e-bookokhoz, és azt gondolom, hogy ott média specifikus meghatározás és megközelítés a helyes. Ezért próbálom én ezt terjeszteni, és azt gondolom, hogy magunkat kötelezni kell arra, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások irányelvben kell garantálnunk ezt. Tudom, hogy a probléma az, hogy a tanácsnál a javaslat komoly ellenállásba ütközik. Nem csak az audiovizuális területek miatt, hanem általában véve azért, mert rendkívül korlátozó megközelítés a KKV-kkel kapcsolatban például, és azt gondolom, hogy lehetséges, hogy végül aztán gyorsabban jutunk el az accessibility szabályozáshoz, hogyha a médiaszolgáltatásban szabályozzuk ez, mint hogyha arra várnánk, hogy a tanácson átmenjen ez a javaslat? Hát komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatban, hogy összességében ennyire gyorsan és így el tudnánk-e ezt fogadtatni, ezért inkább abban hiszek, hogy az adővizuális irányelvben gyorsabban lehetne ezt elérni a mostani bizottság által javasolt irányelvhez képest. Köszönöm. das ist nur der erste Ausblick. És ez csak az első rálátás arra, hogy különösen ezen állásfoglalásnál mi vár ránk. A különböző képviselők már megfogalmazták a javaslatukat ezzel kapcsolatban, és nem volt egyértelmű számomra, hogy hogyan lehet ebben előrelépni. Köszönöm szépen. Tehát összefoglalva a megegyezést, tehát az, a módosítók benyújtásának új határideje június 7-e 15 óra, titkárság javaslata szerint legyen 15 óra, nem 12 és ebből kifolyólag a kultban a szavazás július 13-án lesz. És akkor lezárjuk ezt a napirendi pontunkat is. A következő üléseink június 20-án hétfőn 15 órától 18.30-ig, június 21-én kedden 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig lesznek megtartva. Nagyon köszönjük a tolmácsok és a titkárság munkáját, és akkor ezt a részét az ülésnek lezárnám, és következik a koordinátori ülés. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet.